Kedves képviselőtársaim, van -e hozzászólás? Igen. Köszönöm, eh, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollég... szeretném közölni a kollégákkal, hogy eh, az olasz rendőrség tegnap eh, letartóztatott öt ö, olyan mafiózót, aki Rosario Crosettát, képviselőtársunkat próbálták megölni, és egy, ő egy szicíliai város volt polgármestere. A mai napra tervezték a támadást képviselőtársunk ellen, és hadd közöljem önökkel azt is, hogy Crocetto úrnak a belga rendőrség egyelőre nem biztosított személyi védelmet, noha Olaszországban ezt megkapja. Kérem, hogy fejezzük ki szolidaritásunkat a kollégánkkal szemben, aki ellen a maffia merényletet tervezett és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy Crocetto úr megkapja a személyi védelmet, ami jár neki. Köszönöm szépen képviselőtársam közlését. Köszönöm még egyszer a tájékoztatást. A napirendünk első következő pontja az Európai Ombudsman megválasztása. A házszabály vonatkozó cikke alapján három jelöltet, felolvasom a neveket, Botori, Diamatorus, képviselőtársaim, illetve Pierre-Yves Monet, a három jelölt erre a posztra. Tehát a leadott szavazatok többségével lehet megválasztani majd azt a jelöltet, aki megkapja a posztot. Tehát angolul folytatom, egy tesztet fogunk lefolytatni, ellenőrizendő, hogy egyrészt megvan-e a 368 képviselő, a házszabály előreása szerint ennyi kell ahhoz, hogy döntésképesek legyünk. Látom, hogy megvannak, de mégis hivatalosan és formálisan is ellenőriznünk kell, mert eléggé éles szavazásra számítunk. Ezért is fontos ez. Meg kell ismételjem azokat az instrukciókat, amelyeket írásban is megkaptak ugyan, mindenki az anyanyelvén, mégis el kell magyarázzam, tisztem ez. Először is. A kurzort az önök által kiválasztott jelölt nevéhez kell tenni. A két kék gombbal lehet a kurzort mozgatni, és akkor a plusz jelet kell megnyomni, hogyha megcélozták a jelöltjüket. Ekkor egy kék lámpa fog felvillani. Nem zöld, nem narancsfényű, hanem színű, hanem kék. És egy Asterix, egy, egy csillag tűnik fel a név mellett. No, ez az első lépés. A második, hogyha szeretné jelezni, hogy itt van, de nem akar szavazni, akkor a nulla gombot nyomja meg. Három. Meg lehet változtatni a szavazást, a szavazást lezárta előtt, úgy, hogy újra választja a kiválasztottat, nulla gombbal törli ezt a választást, és aztán a kurzort oda viszi az igazi választottjához, és a plusz jellel jelöl ki. Nagyon bonyolult dolog ez, ezért most ellenőrizzük le, hogy működik a három jelöltünk név, a, a ABC szerint a sorrendben szerepelnek. És ez a, kult, a ház kulturális tudását is mutatja. Picasso, Renoir és Van Gogh lesznek a próbanevek, hogy tükrözzék parlamentum képviselőink műveltségét is. Megnyitom tehát a próbaszavazást. Fontos, hogy mindenki szavazzon valamiképp, tehát a kurzort vigyék a választott névre, nyomják meg a plusz gombot. Okay. Has, has everyone... Mindenki leadta? El Grékó tettem volna, de nem kértek föl. Én azt javasoltam, hogy El Grékó legyen az egyik jelölt. Nos, leadta mindenki a szavazatát. Akkor lezárom. The vote is closed. Lezártuk a szavazást. Nagyon szoros eredmény született. Van Gogh 240, Renoir 238 szavazat, szegény Picasso 166-tal kullog a sor végén. Been here. Okay, now I think we're ready to move. Akkor most kezdjük el a tényleges szavazást. Azt hiszem készen állunk erre. We have to revote, to reload the new list. Újra töltjük a listát, ugyanebben a rendszerben, ahogy kipróbáltuk. van Vangú miatt tapsol, vagy szeretne hozzászólni? Mi scusi, Presidente, ma il mio parecchio non funziona. Köszönöm, elnök úr de az én gépem nem működött a szavazásnál. Akkor mindjárt küldünk egy technikust, hogy megreparálja az ön gépét. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο Felkészülünk tehát a szavazásra. It appears that Mr. Van Gogh wants to... Úgy tűnik, hogy Van Gogh úr is szeretne felkerülni az ombudsmani listára, sehogy se tudjuk levenni onnan, de dolgozunk rajta. We're ready. We can go. We can go. Είμαστε έτοιμοι. Akkor tehát kezdjük meg a igazi szavazást. Ott vannak a képernyőn a nevek. Ψηφίσατε Orli! Mindenki leadta a szavazatát? Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Συγκέντρωσαν ο κύριος... Igen. Diamantúros Orr úr 340 szavazatot kapott. Monet úr 289-et, még Botuli úr 19-et. Ez azt jelenti, hogy Diamandúros úr kerül kinevezésre az első körben erre a posztra. Ha kíván, kérem, szóljon, fe, szólaljon fel. Nagyon sok szerencsét kívánunk új munkaköre betöltéséhez. Tudom, hogy a többi jelölt is komoly meghallgatásokat konvet részt, és megérdemelték volna ők is ezt a posztot. Diamandorus úr itt van? On behalf of the... A, az Európai Bizottság képviseletében Wallström asszonynak adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, először is gratulálni szeretnék Nikiforos Diamandurosnak eh, ahhoz, hogy megválasztották európai ombudsmannak. A tavalyi jelentésében is eh, beszélt arról, hogy a polgárok bizalmát kell, az EU-ba vetett bizalmát megerősíteni, és ezt azt gondolom, hogy mindannyian valljuk ezt a nézetet, és mindannyian próbálunk ehhez a fontos munkához hozzájárulni, intézményként is, és egyéni képviselőként is. A kapcsolat a bizottság és az ombudsman között mindig jó volt, mindig konstruktív volt, és azt gondolom, hogy az együttműködésünk még jobb lesz a jövőben. Az Európai Ombudsman és csapata nagyon sokat tettek azért, hogy a szolgálat kultúráját megerősítsék az Európai Bizottságon belül. A kritikus megjegyzésekből tanultunk, és eh, láttuk, hogy mindig a baráti megoldásokra törekszenek a felek. Ez a jövőben is így lesz, és az Európai Bizottság pedig figyelemmel fogja kísérni az ombudsman tevékenységét és javaslatait. Az elkövetkezendő évek nagy kihívásokat tartogatnak az ombudsman számára. Itt különösen a Lisszaboni szerződés által lehetővé tett új lehetőségekre gondolok. A jó igazgatás jogahoz való jog valójában benne van az alapvető jogok kartájában, és én biztos vagyok abban, hogy az ombudsman hozzájárul majd a demokrácia megerősítéséhez e, átláthatóság és szolgálatkészség kell ehhez az intézmények részéről, és én ehhez gratulálok neki, és minden jót kívánok azokhoz a fontos feladatokhoz, amelyek mindannyiunk számára amelyeket mindannyiunk számára tartogat a jövő. Köszönöm szépen Wallström biztos asszony szavait. A következő napi rendi pontunk szavazás. Az Danuta, Hübner jelentésének tárgyában amely bizonyos ipari cikkekre vonatkozó vámtarifák kivonását jelenti Madeira és Azori szigetek autonóm területek vonatkozásában. Tehát egységes név szerinti szavazást tartunk. Megnyitom a név szerinti szavazást a jelentés tárgyában. Zvangó. Είμαστε έτοιμοι νομίζω, άρχεται η ψηφοφορία. Úgy hiszem, hogy lezárhatjuk a szavazást. Επιτρέψτε μου τότε στο ενδιάμεσο... Tehát, amíg mindez rendeződik, azt is el kell mondanom, hogy a házrend vonatkozó szabálya szerint, a 2001 cikk szerint fel kell esküdjön a ö, jelölt majd. Most persze térünk vissza a Hübner jelentéshez. Fivorias. Tehát a szavazást kérem, hogy fejezzék be. Elfogadtuk 628 szavazattal, szerencsé, sok szerencsét kívánok és gratulálok Hübner asszonynak. Következő szavazásunk tárgya határozati javaslat a bíróság és törvényszék bíráira vonatkozó testület tagjaira vonatkozó javaslatról. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Gratulálok. Τέλος, η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία. A napirend szerint a Zsoli jelentésre is szavaznunk kell az AKC-EK e partnerségi megállapodás felülvizsgálatáról, a kotonai megállapodás második felülvizsgálatáról. Módosítók. Egyes módosítóra népszerinti szavazást nyitok meg. Peres Fóriás. Lezárom. Elfogadtuk 400 96 szavazattal. Kettes módosít, módosítóra név szerint a szavást nyitok meg. Peres Soforias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 397 szavazattal. Megadom a szót. Uh, we will send it to the Commission, Ms. Glenn. Linn asszonynak küldünk egy technikust. Uh, tropológia 3. Szavazunk tovább a hármas módosítóra név szerinti szavazást nyitok meg. Peresoforias. Lezárom a szavazást. ...392-vel elfogadtuk. Négyes számú módosító. Név szerint a szavazás. Peresoforias. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 509 szavazattal. Schulz úr, köszönöm szépen a támogatást. Lássuk az ötös módosítót. Név szerinti szavazást nyitok meg. Peres Lezárom a szavazást. Elvetettük ezt a módosítót, hiszen 324-en voksoltak mellette, 344-en ellene. Ezzel a zár a végszavazáshoz érkeztünk, az egész szövegre vonatkozóan ki van mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Gratulálok Zsoli asszonynak. Most pedig a szavazatmagyarázatok Ombudsmannak adok helyet, először is az ombudsman megválasztására vonatkozóan Borgezió úr kért szót. Bonsignori úr, pontosabban. Con questo voto il Parlamento europeo. Köszönöm. Ezzel a